akkor ezzel a jegyzőkönyvet elfogadtuk. Most pedig közlemények következnek. A Német Szövetségi Köztársaság hatóságai tájékoztattak, hogy Gabriele Stannert október 30-ai hatállyal 2013-ban, illetőleg Hiltrud Bayert október 31-ével megválasztották. Towner asszony, Weisgeber asszony helyére lép, a másik pedig Brantner asszony helyére. A az általános választások bevezetésére vonatkozó előírás értelmében, illetve a negyedik és, és e, első bekezdés értelmében itt az ügyrendünk kapcsán elmondhatom, hogy Stánor asszony megválasztását október 30-ával és a Breyer asszony választását 31-ével Üdvözöljük Stamner és Breyer asszony az ügylet második bekezdése értelmében teljes joggal részt vesznek az ülésen. Amíg nem támadják meg az említett mandátumot, és feltételezve, hogy korábban írásban nyilatkoztak arról, hogy nincsen olyan hivatal a birtokukban, amely kizárná, hogy az Európai Parlament képviselői legyenek. a lengyel hatóságok Tadeusz Csimanszki mentességének eh, hatályon kívül helyezését, felfüggesztését kérték. Eh, a hatodik cikk második eh, bekezdése értelmében, és megkaptam egy listát, amelyet a jogi szakbizottság készített, amennyiben